la sessione è ripresa buongiorno a tutti vi prego di prendere. megnyitom az ülést jó reggelt kívánok mindenkinek kérem foglaljanak helyet hosszú nap áll előttünk tele szavazással próbáljuk meg tehát megfelelő ütemben elvégezni ezt a munkát, ami előttünk áll. Szeretném megköszönni Martin Schulz leköszönő elnöknek, mindazt a munkát, amelyet kifejtett, és ahogy korábban is, ismét szeretnék sok sikert kívánni neki Németországban kifejtendő politikai, további politikai pályáfutásához. L'ordine del giorno. A szerint az Európai Parlament alelnökének megválasztása következzék. Következő neve